That means questa penso che devo Okay. Uh, that means that we start uh, on... Azt jelenti, hogy a harmadik ponttal kezdjük egy jelentéssel, az EURIS jelentéssel, Európai Foglalkoztatási Szolgálatok hálózatáról van szó, Becker úr, az előadója ennek, És egy rövid összefoglalóra megadom a szót Becker úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is olyan módon szeretnék beszélni, ahogyan még eddig nem volt lehetőségem az elmúlt időszakban az elmúlt időszakban a kiváló együttműködés szintjét még nem éltem meg, ahogyan ezt láttuk. Ez egy sikeres napja a Foglalkoztatási Szakbizottságnak. Egy kiváló bizottsági projektről van szó, az Európai Bizottsági Projektről. Ez a kezdeményezés, és mindjárt az elején elmondom, ez a kezdeményezés, hogy egy új plac, platformot hoznak létre, ez volt a kezdete, ebből indultunk ki a munkánk során, a célkitűzés gyorsan közös lett, az egészet magasabb szintre vigyük, és az Európai Bizottság javaslataihoz hozzárendeljük azokat a tartalmakat, amelyeket mi a Foglalkoztatási Bizottságban elfogadunk. És most azoknak szeretnék köszönetet mondani, az árnyék előadókkal, akik eh, a kooperatív eh, együttműködés szellemében lehetővé tették, hogy a tanácssal és a bizottság támogatásával egy sikeres eh, tárgyalási eredményt tudunk nyújtani. A főpontokat csak úgy lehet leírni, hogy az annak felel meg, amit megterveztünk, az európai munkaerő potenciálját erősíteni akarjuk, a mobilitást erősíteni akarjuk, hogy adott esetben a munkanélküliség elleni harcban is döntő jelleggel tudjuk hozzájárulni számos régióban. A bizottság szempontja, az Európa, a szakbizottság szempontjából a súlypontok a szociális partnerek szerepén nyugodtak, ennek nagyon nagy szerepet szántunk, miután az elmúlt időszakban is kiváló minőségben tudtak hozzájárulni a munkaerőpiac fejlődéséhez. Egy további súlypont volt, hogy az EURES struktúráját úgy alakítsuk, hogy kompetens és professzionális teljesítményeket lássunk, az európai koordinációs irodáktól kiindulva a nemzeti koordinációs irodáig, irodákig, a, a tagokig, a munkatársakig tehát azon személyzetről beszélek, akik most biztosak lehetnek abban, hogy kiváló képzésben részesülnek, és megfelelő backupot kapnak, helpdesket, és egyebeket. Ezen túlmenően nagy súlyt helyeztünk a határokon úgy átnyúló partnerségekre, a cross-border a határokon átnyúló partnerségek itt megjelentnek még hozzá konkrét formában. Úgy gondolom, hogy örömmel alapíthatjuk meg, az Európai Parlament komolyan vette a felelősségét, miszerint a Foglalkoztatási Bizottságban azt a teljesítményt nyújtotta, amelyre szükség volt hogy az Európai Bizottságnak ezt a kiváló projektjét a tagállamok szintjén tudjuk megvalósítani sikeresen. Azt hiszem, hogy jó pillanat ez arra, hogy konkrét személyeket is megemlítsek. Mindenek előtt meg szeretném említeni az elnökünket, aki 11 trilógus tárgyalást, Horszkok asszony tényleg óriási segítség volt nekünk, ahogyan a tárgyalásokat le tudtuk bonyolítani. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy fel kell sorolni még, hogy a titkárságot is Barbarának is köszönetet kell mondani. Hihetetlen szakértelemmel nyújtott óriási teljesítményt, ezt el kell mondani. Persze majd rövidre fogom idővel a jogi szolgálat kiváló teljesítményt nyújtott, és és a tanácsadómat, Alinát is megemlíteném, akinek ma születésnapja van, azt hiszem nem véletlen, hogy a mai napon születik meg ez a határozat. És döntő jelentőségű azonban az a munkaszellem volt, amit az árnyék elődokkal, Simonnal és Valentinával alakítottunk ki, Szignárszka mm, kolléganővel és az ALDE eh, eldokkol, tehát az összes frakció részéről, a GUE részében Paloma volt jelen, és Anette Boga, illetve a zöldektől meg kell említeni Meszerics Tamást is, eh, Laura Gia volt a tanácsadó, tehát ők azok, akik eh, akiket meg kell említeni. Joggal kell őket megemlíteni, mert nagyban hozzájárultak ehhez a munkához. És most ezért itt az ideje abszolút, hogy a partnerek minőségét kiemeljük. Prozius, Jacques Prozius, Emmanuel Mathieu, Delfin Slim, akik a tanács részéről voltak jelen, kiváló légkörben tudtunk dolgozni. A luxemburgi nyakkendőt kötöttem fel ma, és az egész titkárság kiválóan dolgozott. Utoljára, de nem utolsó sorban az Európai Bizottság Detlef a Zsaki Morral és Akers úrral most abba is hagyom. Köszönöm szépen, remélem, hogy ezt a sikert megfelelően élvezni tudjuk. Thank you very much, uh, Mr. Beck. Köszönöm szépen, Becker úr. Nagyon érdekes és érdekes uh, utazás volt a most pedig az eredmény az, hogy nem sokára szavazhatunk, de a negyedik napi rendi pontban is remélem, hogy ugyanilyen sikeresek vagyunk. Ez az európai platform, amely a be nem jelentett munkavégzéssel foglalkozik, illetve annak megakadályozásával. Pilinszki úrnak adok szót, mi történt ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban örömmel igazolom vissza, amit ön mondott a bevezetőben. Megállapodásra jutottunk, egyébként sikeresek voltunk, és a be nem munkavégzés megakadályozása, a munkavégzéstől való, az ilyen munkavégzés való elrettentés a cél. Az Európai Bizottság készítette a saját javaslatát május 7-én, a mi szakbizottságunk a kijelölt a tárgyaló pozíciónkat és a csapatot. Én magam kerültem vele, aztán egy új még a lett elnökség alatt, aztán a luxemburgi elnökség alatt folytak a háromoldalú tárgyalások. Most november 11-én eljutottunk oda, hogy lezárjuk a trilógusokat, és 20-án megkaptuk a hírt, hogy a Koreper elfogadta azt, amit mi elfogadtunk és elértünk. Nem kívánok most a részletekbe menni és egyes apróságokat megemlíteni, külön kiemelni a legfont, külön kiemelni minden egyes előírás, de amit kiszeretnék ragadni az az, hogy a abban biztosak vagyunk, hogy sikeres lesz ez a platform. Itt az összefoglalót kell elmondani, és a következtetéseket kell beszélni, mert ez a legfontosabb, hogyan tudjuk átalakítani a be nem jelentett munkát bejelentett munkává. Ez a legfontosabb dolog. Ez azt hiszem azt mutatja, hogy végül is eljutottunk egy kompromisszumhoz, ugyanis ez tartalmazza az ilyen következtetéseket. Különböző kiindulási pontjaink voltak, önök is tudják ezt a tagállamok szintjén, különböző csoportokban kételkedtek sokan abban, hogy ilyen platformra szükség volt, hiszen ez a tagállamok joga, hogy ilyet elfogadjanak és másrészt sokan úgy érezték, hogy ez a platform normatív funkciót kell, hogy kapjon. Vég ez volt a két vélemény, de azt hiszem, hogy egy funkcionális formátumot alakítottunk ki, amely megfelelően képviseli a tagállamok érdekeit, magas szinten vannak jelen a tagállamok, Egyébként a szociális partnereket is bevonjuk a tárgyalásokba, ők, ők is megjelennek az eredményekben, és a megfigyelők is elmondhatják a véleményüket. Azt hiszem, ilyen értelemben kezelni tudtuk az aggályokat, amiket egyes kollégák hangsúlyoztak a szakbizottság szintjén, tehát és a tagállamokban is, hogy túlságosan beavatkozunk a nemzeti jogokba és előjogokba Ugyanakkor viszont olyan formátum jött létre, amely szerintem tényleg kezelni tud egy nagyszámú sürgető témát a be nem éltett munka területén. Tényleg meg kell nézni azt, hogy hogyan határozzuk meg a be nem éltett munkát. Itt a nagyon különböző felfogások vannak ezzel kapcsolatban volt valamikor egy leíró megfogalmazás ezzel kapcsolatban a 90-es években, aztán egy sor opciót kellett figyelembe venni, a legjobb gyakorlatokat, az információkat, és végül is mm, el kellett döntenünk, hogy hogyan gondoljuk a legjobban kezelni a be munkát. Most csatlakozni szeretnék egyébként Becker úrhoz, amikor külön kifejezem a hálámat azon kollégáknak, akik részt vettek a tárgyalásokon, a csapat tagjai voltak, a különböző frakcióktól voltak jelenők, nagyon saját munkájukat el, valamint elvégezték a titkárság, a kollégákat, a, akik mindig jelen voltak a munka során. Nagyon jó összefoglalósokat készítettek, tömören dolgoztak ki a dolgokat, egyetértek Becker a, a szociálisok és demokraták titkárságát is meg kell említeni, aztán a jogi szolgálatot ő is megemlítette, stb. meg kell említeni még azt a konstruktív együttműködést, amit a luxemburgi elnökséggel alakítottunk ki. El kell ismerni, hogy az elnökség a szociális agendát a prioritásai közé emelte, és Ilyen értelemben voltak jelen az elnökség képviselői is, konstruktív módon igyekeztek kompromisszumokat keresni. Ezért elnök asszony úgy gondolom olyan eredmény született, amelyre szükség van, amely funkcionális, működőképes, és tényleg hozzá tudunk járulni a, munka, a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása, és ez egy súlyos európai probléma. Ezzel most itt befejezném. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Thank you, Mr. Pirinsky. Köszönöm szépen, Pirinski úr. Van-e valakinek kérdése Becker vagy Pirinski kollégákhoz? Most van erre lehetőség. Négy percünk van még a szavazásig. Laurácia. Köszönöm szépen, önök asszony. Szeretnék Becker úrnak gratulálni, mert hihetetlenül jó munkát végzett, és mindenki számára megadta a lehetőséget, hogy részt vehessen a munkában. Hogyha véglegesítjük a dokumentumot, vajon hogyan ismertethetjük ezt meg azokkal, akiknek ezt föl kéne később használni. Az volt a gond eddig is az eu hogy kevesen ismerik. Tegnap egyetemi hallgatókkal beszélgettem, Perugia egyetemi hallgatókkal, és megkérdeztem, hogy ismerik-e ezt a platformot, azt mondták nem. Vajon mit lehetne tenni azért, hogy ezt népszerűsítsük. Hogy megismertessük az emberekkel ezt. Nagyon fontos szerepet tölthet be, de hogyha ismeretlen marad, akkor ezt a szép munkát senki sem ismeri meg. Köszönöm. We'll have to vote in two minutes, but... Két perc múlva elkezdjük a szavazást, de egy nagyon rövid észrevételre még van idő. Csak röviden. Szeretnék köszönetet mondani Becker úrnak. Szeretném megköszönni a munkáját, nagyon jól vezette a munkát. Jó, jó volt az együttműködés ebben a témában. A szakértőknek, a titkárságnak, az asszisztensnek, az jelentéstevőknek is köszönetet mondok. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló példája volt annak, hogy amikor közös érdekünk fűződik, vala, közös érdekünk fűződik valamihez, akkor össze tudunk fogni. Köszönöm. Thank you, Mr. Mata. Köszönöm, Matán úr. Oui, très rapidement pour... Euh, Csak nagyon röviden és gyorsan. Tisztelt elnök asszony, szeretnék önnek is és a kollégáknak is köszöntet mondani. Igazi fair play-t tapasztalhatunk mindkét anyaggal kapcsolatban. Csak fél éve vagyunk frakció, mégis tisztességesen jártak el velünk. Well, you could have, have appointed me. Márten úr, valójában az lehet a gond, hogy nem neveztek meg senkit, és ezért, ezért nem kapták meg a tájékoztatást. Erre, de most nincs időnk erről beszélni, itt szavazni kéne. Please, madam, you ask for the floor. Ön kért szót, parancsoljon, asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. A kollégámat ma itt helyettesítem, úgyhogy szeretnék egy kérdést feltenni, köszönöm, hogy ezt megengedi. A tájékoztatás szerint, amit kaptam, a költségvetés 2,1 milliárd euró, és a költségvetés, illetve a költségtérítés pedig 220 millió. Ez tényleg így van? Konkrétabb adatokat kaphatunk, és ez lesz majd auditálva? hogy meggyőződjünk arról, hogy megfelelően költik el a pénzt. Köszönöm szépen. Uh, my recommendation Elnök, azt javaslom, hogy az tevőjükkel egyeztessen, akkor megfelelő tájékoztatást kaphat. Köszönöm, Káza úr. Egy mellékes megjegyzés. Nem tudom, hogy pontosan mik a körülmények, de nagyon jó lenne, hogyha kicsit nagyobb tisztelettel lennénk az elnök felé. Nem szabad olyat mondani, hogy hazudik. Nagyon óvatosnak kéne lenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan szólítjuk meg, vagy hogyan szólunk az elnökhöz. Thank you, Mr. Kaza. Köszönöm, Káza úr. Akkor most eljött a szavazás ideje. Kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat. Mm. Okay, you seem to be ready. Then uh... Úgy tűnik, hogy mindenki felkészült akkor vegyék elő a szavazókártyájukat. A Koreper által elfogadott kompromisszumos szövegről fog, fogunk szavazni, arról, hogy európai platformot hozunk létre, hogy a be nem jelentett munkával kapcsolat, munka ellen fölvegyük a harcot. Megnyitom a szavazást. EPP is one too much. Egyel több néppárti szavazatot adtak le. Még mindig egyel több néppárti szavazatunk van. Forty-five uh, in 45-en szavaztak mellene, mellette, ketten ellene. Ezt meg kell tapsolni. then we'll proceed to... Akkor most következik a záró szavazás az EURES-ről. Egy európai foglalkoztatási szolgáltatási hálózatról szól. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak mellette, hárman ellene. Köszönöm szépen. Tapsoljuk meg Pirinszki urat. Okay, then we push. Jó, akkor következünk a globalizációs, globalizációs alap használata. Először egy finn komputerprogramozási problémáról van szó. Megnyitom a szavazást. And the vote is uh, closed. Lezárom a szavazást. 42-en szavaztak mellette, 5-en ellenem. Nézzük a következőt. PWD cégről van szó Írországból, megnyitom a szavazást. And uh, the vote is... Lezárom a szavazást. 42 arányban szavaztuk meg. Uh, that is We go to item six. Következő. Ifjúsági munkanélküliség elleni szakpolitika. Compromise. E kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kult egyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jill Lampert módosítója, a 63-as, mellette, ellene, kérem, hogy egyértelműen mutassák, vagy jelezzék mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk. 64-es módosító. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 65-ös. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum következik, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 72-es, ez a kettes bekezdés, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. G kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötödik oldalon járunk. Kultúra 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kultúra 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 90-es 90-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as módosító és 99-es, együtt szavazunk ezekről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Százas módosító. Mellette ellene tartózkodók. 101-es módosító. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 103 és 104 nem, de 103-104 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni kell. Gépi úton szavazunk tehát a 106-osról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Huszonegy, huszonnégy arányban elvetettük. Kultúra 30-as. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kultúra 17-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 15, a 8. oldalon, nem, helyesbít az elnök, 120-as módosítóról szavazunk, 120-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodok elutasítva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138-as mellette, a 11-es oldalon vagyunk, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 34-es következik, mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 39 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 141-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 146-os és 147-es egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 149 mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodók elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T kompromisszum 13. oldalon mellette ellene tartózkodók elfogadtuk kultúra 2 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Következik a 159-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 160-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 161 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 170-es és 171-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 172-es módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kéne. 172-esről szavazunk. Uh, I close the vote now. Lezárom a szavazást. szoros az eredmény, 27-26 arányban megszavaztuk. Ó kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 179-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 9, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 182, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. os mellette, ellene, mellette, ki van a 236 mellett? A 33-as okafogyottá vált, ezért szavaztuk a 236-osról. Még egyszer ki van mellette. Köszönöm. Ellene elfogadtuk. 183-as következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 185-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 186 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kultúra négyes, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 187-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kultúra 13 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 196-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 205 és 206 egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 207-es, itt van egy szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 207-esről szavazunk. With oral amendment. Szóbeli módosítóval. Lezárom a szavazást. 25 29 arányban leszavaztuk. Elutasítottuk tehát. Következik a 208-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 22 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 218-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kultúra 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ú kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 228-as következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. W kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 234-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 235-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kultúra 14-es a 24. oldalon járunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 253-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 254 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 255 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 256 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 257 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 258 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 259 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 261-es, 26-os oldal, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 260-as, nem, jönnek a hivatkozások, egyes hivatkozás mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 2-es, 3-as, 1-ben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös, 6-osról 1-ben szavazunk. Nem. 8-es, 8-as és 9-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések. 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Következik a 22-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27-est visszavonták, következik a B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. C. Kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, a 39-es módosítóról szavazunk. Uh, we close. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk, de egy szavazaton volt csupán. D kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most következik a módosított formájában, most következik módosított formájában az egész jelentés tervezet, erről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 49-en szavaztak. Mellette egy ellenszavazat. Mm. Mm-hmm. Congratulations to Mr. Gratulálok Plura úrnak. Nagyon jó munkát végzett. Név szerinti szavazás eredménye, eredményét majd a végső jelentésbe fel fogjuk tüntetni, hogyha ezt a képviselők, a jelenlévő, a szavazás jelenlévő képviselők egyharmada kéri. Ezzel egyetértenek? Köszönöm. Köszönöm. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy nincs szlovák tolmácsolás, mert megbetegedett valamelyik tolmács és ezért sajnos szlovák nyelvre megszűnt a tolmácsolás. Megyünk tovább. A következő vélemény González Penyász asszony véleménye és az a kompromisszumról szavazunk. Először mellette ellene elfogadtuk. Hetvennégy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell, tehát a B kompromisszumot, ne? Akkor most, igen, most felemelik a kezüket, akkor nem kell ellenőrizni, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 82-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Hm, hát igen. Ez az eredmény. 83-as. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, 83-as módosítót ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Hm. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Száz nem ezt erről nem kell. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. I kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, 102-est, ha kívánják, ellenőrizzük. 102-est ellenőrizzük. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 103-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, 103-ast ellenőrizzük. Lezártuk a szavazást. Hm. Rendben van. 104-es és 105-ös együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, le akartam ellenőrizni, hogy erre akkor hogy reagálnak. Jó, akkor lezártam a szavazást, elfogadtuk tulajdonképpen. 120-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt szeretném, ha ellenőriznénk, nehéz nehezen lehetett megállapítani. Lezártam a szavazást. Igen, elfogadtuk 25-22 arányban. QA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. MA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 132-es mellette ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást néppártnál egyet többen szavaztak. Még mindig egyel több van. Igen, elutasítottuk. 23-20, igen, 27 nem arányban. Következik 133-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. CA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. N ellenőrizzük a 138-ast, jó? Megintom a szavazást. 138-ról lezártam a szavazást, elfogadtuk kettővel több igennel. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. egy mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ellenőrizzük a 154-est. 154-es, megnyitottam a szavazást, és lezártam a szavazást. Elfogadtuk 29 igen, 17 nem szavazattal. 156-os mellette ellene elutasítottuk. 157 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük jó a 157-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik a 158-as. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell, tehát a 158-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Megint egyel több a néppárti szavazat. Itt van az eredmény, elfogadtuk 9 több az igen. Következik 159 mellette, 159 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100 170-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 175-ös, 177-es mellette ellene elutasítottuk. 178, 179, 180, 181-es mellette mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 185-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 185-öst, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást a 185-ösről, és elfogadtuk. Következik 186-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 187-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 188 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 190 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 190-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyel több igennel. HA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 193 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 194 mellette, ja, ez fogyott, akkor jön a 195 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a hivatkozások egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a preambulum, R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-est. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 15-öst, rendben, megnyitom a szavazást. 15-ösről szavazunk, 15-ösről. Hm. Igen, tényleg elfogadtuk. Rendben lezártuk, igen, és elfogadtuk, úgyhogy valóban itt máshogy alakult a név szerinti szavazás. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, 18-as, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást a 18-asról, és elfogadtuk. Kettővel több az igen. 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23, nem, 24 tulajdonképpen, amiről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, tehát a 24-es, nézzük meg, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, elnézést nem láttam ezt jól. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, 31-esről megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást, elfogadtuk, kettővel több az igen, jön a T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette ellene tartózkodás Hát én úgy láttam, mintha elutasítottuk volna, de ellenőrizhetjük, tehát 40-esről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezártam, és elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43 ezt visszavonták. Ú kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és hm, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 59 mellett ellenőrizzük? Jó, az 58-ast is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Még mindig nyitva volt, most lezártam a szavazást, és elutasítottuk. 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk és akkor most szavazunk a vélemény tervezetről módosított formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 43 igen, 6 nem szavazattal. Köszönöm szépen.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 Just a few words uh, before we vote. Mielőtt szavazunk, egy néhány szót szeretnék mondani. Tudják, hogy Hendel úr az előadó. Hát látható, hogy nem tud részt venni ezen az ülésen és a szavazáson én köszönetet szeretnék mondani neki, annak ellenére, hogy nincs jelen, mindenképpen konstruktív tárgyalások folytak ebben a rendkívül fontos véleményben. Úgy gondolom, hogy, hogy kiegyensúlyozott eredményt értünk el, és köszönetet mondok az összes frakciónak az együttműködésért, hogy eredményre jussunk a tárgyalásainkkal Köszönöm szépen mindenkinek. Ezzel megkezdjük a szavazást. Egyes módosító. Támogatja ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. D kompromisszumos támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Kettes módos. F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ezek után a D, az, bocsánat, az F kompromisszumot korrigál az elnök. F kompromisszumos. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Egy szavazattal átment. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös <clears throat> módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-esről szavazunk elektronikusan megnyitom, lezárom. A 17-es módosítóról szavaztunk elutasítva. H kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. HA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. HB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene, de 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szerintem, de ellenőrizzük, jó? 34-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. Elutasítva négy szavazattal. G kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 47-es Lezárom a 47-es szavazását. Valóban. Hát itt elutasítva. 22 20, 21 tartózkodás mellett. 33-as mellette e, a hatodik oldalon van, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük a 33-as módosítót. Most lezárom a szavazást. Három szavazattal átment. 48-as mellette ellene tartózkodás szerintem ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 50-es? Mellette az 50-es ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. K.O. kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, el mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell az el Elkompromisszum El El Mindenki szavazott, akkor lezárom az elt elfogadva. Hatvanhatos. A 65-öst visszavonták, 66-os módosító mellette. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 68-ast. A 68-ast lezárom. Elfogadva két szavazattal. 70-esről kell. A 70-es következik, igen. Megnyitom. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. N kompromisszumos. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. 79-es. Megnyitom a szavazást. Man úr szavazott. Lezárom. Elutasítva. Három szavazattal. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás rendben elfogadva. Nem? Hiszi? Vagy nem szavaz? Vagy 83-as mellette ellene tartózkodás szerintem ellenőrizni kell a 83-as módosítót. Megnyitom a szavazást, 83-asról a szavazást lezárom. Elutasítva. Ó kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 94-es módosítót. Megnyitom a szavazást, 90 és most lezárom. Ezt elfogadtuk egy szavazattal. Q kompromisszumosan mellette ellene tartózkodás elfogadva. Q a kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a Q a kompromisszumot. Ez azt jelenti, hogy megnyitjuk a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazattal. 97-es mellette, ez egy részenként szavazunk. A 97-es esetében az első részről szavazunk Stressed that mode for provision. Ezt kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva a második rész. Ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás, nem látom pontosan, úgyhogy szavaznunk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a második részről, a 97-es. Lezárom, most zárom le. Oha. Hm. Elég fura eredmény. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a, az utolsó szavazás a módosított formájában a véleményről. Igen. Lezárom a szavazást. 38-an a 11 ellene. Köszönöm szépen! Ez segítség számunkra, hogyha egységesek vagyunk.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 friends, we still... Kedves barátaim, még tart az ülés, szakbizottsági ülés, folytatjuk is ezt most. Több fontos témánk van még, amit meg kell beszélnünk. Következő napi rendi pontunk az uniós jogszabályok betartásának ellenőrzése. Ez egy éves jelentés 2014-ből. Kozlovszkai Rájevic asszony jelentéséről van szó. Kicsit rendeződjünk itt a teremben, szeretnénk meghallgatni a jelentéstevőt, mégis adom neki a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Itt eh, a 32. éves jelentésről van szó az EU jog alkalmazásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság évről évre előkészít egy ilyen jelentést a tagállamok. Eh, ennek megfelelően szabályozásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy ellenőrizzék a haladást az EU jog átültetésében, pontosabban végrehajtásában az irányelvek, rendeletek végrehajtásáról beszélünk, hogyha ez késedelmesen történik, akkor az kárt okoz. Ugyanis, hogyha ezt ténylegesen erre sor kerül időben a végrehajtásra, akkor az a polgárok javára válik. Vagyis a feladatunk itt az, hogy a legfontosabb lépéseket az elmúlt év során itt összefoglaljuk, egy néhány tényt említek. Először 2014-ben több mint 3000 panaszt nyújtottak be a foglalkoztatási és integrációs területen. Összesen 666 volt a foglalkoztatási területről, a legtöbb esetben munkajogról, illetőleg a munkavállalók mobilitásáról volt szó. Hogyha itt a véleményről beszélünk, szeretném a leg legfontosabb pontokat kiemelni. Felhívom a figyelmet arra, hogy a bizottság kötelessége és jogköre, hogy az alkalmazást ellenőrizze az uniós jog időben történő végrehajtása és átültetése. Mindenkinek javára válik 2014-ben az Európai Bizottság 2011 óta a legnagyobb számú panaszt kapta a foglalkoztatás az integráció területéről, az Európai Bizottság arra is hivatkozott, hogy a jogszabályok kidolgozásakor jobban ügyeltek a kis- és középvállalatok terhelésére. Itt arról is szó van, hogy a jog végrehajtását hogyan tudjuk fejleszteni, erősíteni. Ide különböző intézkedések tartoznak, összehasonlító táblázatok, jelentések és iránymutatások kidolgozása is része lehet ennek. Szerencsés lenne, hogyha az Európai Bizottság a tagállamokkal jobban együtt működne, és egy korábbi szakaszban, hogy időben észrevegyük a csalást, vagy a nem megfelelő végrehajtást ezen túlmenően meg kéne nézni annak az okát is, hogy miért kerül sor késett végre, megkésett végrehajtásra. Fontos lenne látni, hogy a késedelmeknek mi az oka. Ebben az esetben tudunk hatékonyan fellépni a megkésett végrehajtással szemben, és persze a minőség, az irányelvek minősége is nagyon fontos. Arról beszélünk itt, hogy logikus, legyen, a nem aktuális jogszabályokat ki kell venni, és eh, ez azt jelenti, hogy harmonizálni is kell a fellépéseket a jó szinten, és nem szabad túlszabályozni. Ami túlszabályozott, azt nagyon nehéz bevezetni, különbözők a jogi keretek a tagállamok szintjén, ami oda vezethet eh, adott esetben, hogy a tagállamok passzív ellenállást tanúsítanak. Úgy vélem tehát a bizottság és a tagállamok közötti korai együttműködés javítja a végrehajtás lehetőségét. Köszönöm szépen, megadom a szét, szót John Simonnak. President, um, Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a ezt a nagyon hasznos beszámolót. Mi úgy véljük, hogy ez egy nagyon jó szöveg, de azért lenne néhány észrevételem olyan pontokról, olyan témákról, ahol azért még lehetne javítani a szövegen. Mi a szocialisták részéről úgy gondoljuk, hogy a szociális partnerek akiket meg kell említeni a szövegben, ők sokat, tesz, sokat tehetnek azért, hogy tudomást szerezünk arról, hogy a tagállamok milyen hibákat követnek el az európai jogszabályok alkalmazásában. KKV-k, az új jogszabályok amelyek a KKV-t is érintik, nos itt is ugye ellenőrizni kell, ezek a KKV-k teremtik egyébként a, a munkahelyeknek 85%-át, de arra is oda kell figyelni, hogy nem csak a rövid távú, hanem a hosszú távú hatásokat is fel kell mérni, ez is fontos tehát a szociális jogszabályoknál. A szövegben utalás történik arra, hogy, a két, hogy 2014-ben érkezett a bírósághoz a legtöbb panasz. De ne feledjük, hogy ebben, időszak, ebben az időszakban nem volt eleg, elegendő számú foglalkoztatással kapcsolatos panasz. Ez itt a gond. A jelentéstevő említette, hogy nagyon fontos, hogy hatékony legyen a jogszabályok átvétele, semmi értelme a jogszabályoknak, hogyha senki nem tesz azért, hogy ezek működjenek is. Például a, a munkavállalók kihelyezéséről szóló irányelv is ide tartozik, ugye a svédek kaptak egy opt-outot, vagy kivételt. Ilyen témákban nagyon fontos, hogy a szakszervezeteket jobban bevonják. Egyébként pedig köszönöm. Köszönöm. Básír úr az ECR-től. Kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek munkájáért. Az ECR nagy részt egyet tud érteni azzal, ami jelenleg benne foglaltatik a véleménytervezetben. Azzal is egyetértünk, hogy a jogalkotási folyamat alatt nagyobb hatást kell gyakorolni a tagállamokra, hogyha szeretnénk, hogyha pozitívabb trendeket is láthatnánk az EU-s jogszabályok átelmelésben, akkor konkrétabb lépéseket kell tenni tagállami szinten. Hogyha ezt nem veszik jobban figyelembe a jogalkotási folyamatban, akkor az EU továbbra is komoly problémákkal fog küzdeni a jogszabályok alkalmazásában és végrehajtásában. Az ECR támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a jobb jogszabályalkotásra utalnak, ezzel kapcsolatosak. Nagyon fontos az, hogy a jövőbeni EU-s jogszabályok legyenek egyértelműek és könnyen alkalmazhatóak. A jobb jogszabályalkotási ágenda és az új intézményközi megállapodás kiváló alkalom arra, hogy ezt a célt elérjük. Egyszerű, világos jogszabályokra van szükség, ezáltal könnyebben be lehet ezeket tartani és tartatni. Csökkenni a bürokrácia is. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő is úgy gondolja, hogy nagyobb erőfeszítéssel kell azon dolgozni, hogy a KKV-k életét megnehezítő jogszabályokat egyszerűsítsük. A KKV-k jelentik a munkahely teremtés gerincét. Az egyszerűsítést a teljes jogalkotási folyamatban alkalmazni kell, itt is, az Európai Parlamentben is. Frakcióm továbbá támogatja azt a javaslatot is, hogy legyen egy éves teherfelmérés, ezáltal jobban megismernénk azt, hogy hol lehetetleni el a gazdasági növekedést az EU-s jogszabályrendszer. Köszönet még egyszer a jelentéstevőnek. Szerintem ez egy jó véleménytervezet, és előre várom már, hogy együtt dolgozhassak a kollégákkal ebben a témában. Elnök, köszönöm. Az ALDE következik, parancsoljon. No one representing the... Nincs itt senki az ALDE-től. Akkor a GUE következik. Paloma López Bermejo következik. Köszönöm, elnök asszony. Kiemelném, hogy ez a vita, amikor a EU-s jogszabályok helyes alkalmazásáról van szó. Lehet, hogy elsőre nagyon száraz témának tűnhet, de valójában ez az egyik legfontosabb témánk, különös tekintettel a munkavállalók jogaira. Nagyon semleges hangvételű véleményt írt a jelentőstevő, pedig arról van szó, hogy nagyon sok tagállam ignorálja például a pihenéshez való jogot, a megfelelő fizetéshez való jogot, vagy a megfelelő nyugdíjhoz való jogot. Spanyolországban, ahol tendenciózusan, csak részlegesen és késve alkalmazzák az európai jogszabályt, a közigazgatásban is sajnos megvalósult a megszorítási, megszorítási politika. Az egyenlőség, a munkaidő, a állandó szerződéssel, a szerződés, a megbízásos szerződéssel rendelkezők között is nagyon komoly hiányosságokat tapasztalhatunk, a, nem, nem tartják tiszteletben a szociális és munkajogi törvényeket. Még egy dolog, a munkaügy és szociális jogszabályoknak azonban nem szabad teherként jelentkezni a kkv nél Azt hiszem, hogy refitre van szükség. Azt hiszem, arra van leginkább szükség, hogy a KKV-ket támogassuk, mégpedig administratív és pénzügyi eszközökkel. Fontos, hogy a szociális szereplők részt vegyenek ebben a folyamatban, és ezáltal is védjük az alkalmazottak jogait. Sajnos még a jól alkalmazott jogszabályok sem megfelelően sem megfelelőek, mert hiányoznak az ellenőrzések. Egyértelmű esetek vannak, például a kihelyezett alkalmazottakról szóló irányelv, azt hiszem, hogy ezeket és a hasonló dolgokat ki kéne emelni ebben a véleményben. Köszönöm. Jean Lambert következik a zöldektől. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a jelentéstevőnek. Sok dologgal egyet tudunk érteni a véleményben, de nekünk is lennének észrevételeink. Részben egyetértünk azzal, hogy a szociális partnerek és az egyéb érintett felek személy, szerepét ki kell emelni. Nagyon fontos, hogy a jogszabályalkotási folyamatban mindenhol egyeztessünk a szociális partnerekkel, a jogszabály alkotástól egészen a ellenőrzésig. Említették a kollégák, hogy az EU-s alapokat is fel lehet erre használni, tehát a megfelelő végrehajtásra. Diszkrimináció elleni alap, itt egyébként vannak képzési lehetőségek is. Ez is segítene abban, hogy az emberek jobban megértsék, hogy miről szól egy-egy jogszabály, és jobban tudják alkalmazni, végrehajtani. Aztán az imént beszéltünk a velem jelentett munkáról, itt is segíthetnének a különböző platformon. Aztán nagyon fontos, hogy az emberek pontosan tudják, mielőtt e- egy adott szerződést aláírnak, munkaszerződést, hogy pontosan milyen jogi keret szabályozza ezt a munkát. Nagyon sokféle munkaszerződés létezik, jó lenne, hogy az emberek tudnák, hogy mit írnak alá, ezt is a képzés részévé kell tenni. És természetesen az így rajtuk is múlik majd, hogy megfelelően alkalmazódik-e a jogszabály. Több száz módosítónk nem lesz, köszönjük a munkát. Köszönöm. Végén mondja a szocialistáktól, illetve az FDD-től, nem, nem, az FDD-től nincs itt senki. Marabizotti következik. Nem, ő sincs itt. Az elnökből ki van itt? Senki nem kér szót. Akkor az összes frakció elmondta a véleményét. Ugye? Kit hallgassunk még meg? Carl Kempis urat fogjuk meghallgatni ebben a témában, aki osztályvezető. Parancsoljon, uram, ön következő. Very much. My name is Marius Das. I'm... Uh, köszönöm szépen. Az EULO alkalmazásával foglalkozó uh, egység helyettes vezetője vagyok. Köszönöm a jelentést és a javaslatokat. Ezeket határozottan üdvözöljük. És szeretnénk mi is néhány kérdéssel foglalkozni, amelyet ma a vitában felvetettek. Az első kérdés a meglévő érvényes jog alkalmazásával függ össze, és itt vannak problémák. Van, előfordul, amikor az irányelveket nem ültetik át a határidőig, ez egy visszatérő probléma, gyakran előfordul, látják ezt a mi jelentésünkben is, hogy a túl késői csúszó átültetés gátolja az üzleti világot, a magánszemélyeket abban, hogy élvezzék az EU jogszabályok előnyeit. A bizottság komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ezt úgy tesszük, hogy segítjük a tagállamokat abban, hogy készítsenek el egy implementációs átültetési tervet, és előzőleg már korán foglalkozzanak azzal a kérdéssel, amelyel találkozhatnak az átültetési szakaszban. A bizottság iránymutatás és a tagállamok rendelkezésére bocsájt, magyarázatokat, azzal vonatkozóan, hogy hogy lehet értelmezni és átültetni a nemzeti jogba bizonyos rendelkezéseket. Ez egy folyamat, ami zajlik, és ami a túl késői átültetések problémáját illeti, hát így próbálunk ezzel ellen fellépni. A második pont, eh, amit sokan felvetettek, eh, olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek megfelelnek a célnak. És ebben nagyon fontos, hogy az összes érintett részt vegyen, beleértve a szociális partnereket is. Az Európai Bizottság amikor elfogadta idén májusban a Better Regulation csomagot, ezt úgy tette, hogy a leg, lehetőleg szélesebb körben konzultált az érintettekkel, minden fontos szereplővel, akiknek sok lehetősége volt arra, hogy elmondják a véleményüket a folyamat során. Ami magát a folyamatot illeti, és a visszajelzéseket, amelyek jutnak hozzánk a jogszabályok alkalmazásáról, illetve átültetéséről, és ezeket folyamatosan értékeljük, ezeket a visszajelzéseket, és a célnak megfelelő jogszabályok ki megalkotásának a célját szem előtt tartva, mindig gondolunk például a KKV-k érdekeire is, az átültetés állapotával, helyzetével kapcsolatos információinkat mindig figyelembe veszük, amikor új jogszabályokat dolgozunk ki. Ennyit szeretném volna mondani, örömmel válaszolok kérdésekre, ha lesznek ilyenek. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése a bizottság képviselőjéhez? Hogyha nincsen, akkor kérdezem az előadót, hogy kíván-e még mondani valamit, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a hozzászólásokat, a konstruktív észrevételeket. Szeretném megköszönni azt is, amit a bizottság mondott. Valóban az a helyzet, hogy itt valami nagyon fontos dologra írtuk fel a figyelmet. Maga a jogalkotás kapcsán az irányelvek minősége a legfontosabb, hiszen a célunk az, hogy minél maximálisan elfogadottá váljon, váljanak az irányelvek hosszú távon is. A szociális partnerek, illetve az érintetek bevonása kapcsán, nos 2014-ben a bizottság új intézkedéseket tett, különböző szereplők, érintettek, magánszemélyek, szervezetek észrevételeit figyelembe vette a bizottság, tehát tényleg egy nagyon széles körű párbeszédet folytatott a bizottság, ami nagyon jó volt. Véleményem szerint a már érvényes, vagy meglévő jogszabályok alkalmazásáról szólva hát elmondjuk ebben a véleményben is, hogy itt vannak, még azért vannak problémák. És hogyha ezek ellen felkívánunk lépni, akkor egyes konkrét eseteket kellene mindenek előtt elemezni. Elhangzott egy vélemény, hogy vannak joghézagok és ez igazából az irányelvek minőségével függ össze. Illetve is még valamit hogy mondjak, ami a módosítók benyújtásának határidejét illeti, december 8-a kedd a határidő. Köszönöm szépen. Igen, tehát a módosítók benyújtásának határideje december 8-a déli 12 óra és a szakbizottságban február 17-én, 18-án fogadjuk majd el a véleményt a Juriban, az illetékes bizottságban 2016 májusában e, kerül sor az a plenárisról még nincs döntés. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, és akkor rátérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy vélemény tervezet, amelynek tárgya a 2010-es szociális környezetvédelmi normák emberi jogokra és a vállalatok társadalmi felelősségre vonatkozó ajánlások végrehajtása. Tiziana Begin előadója szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Az emberi jogokról és a, a vállalatok szociális felelősségéről 2010-ben írtunk egy állásfoglalást, arra kértük a vállalkozásokat például, hogy a szerződéseikben kötelező jelleggel erre vonatkozó bekezdések legyenek. Az intében foglalkozunk ezzel, nos, számomra a vállalatok szociális felelőssége az egyik leg kedvesebb téma, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy rám jutott ez. Én, is, én magam is vállalkozó vagyok, és számomra, mint említettem, ez egy rendkívül fontos gondolat. Mindent megteszek azért, hogy ezt felkaroljam. Az ILO az ILO egyezményei nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy ezeket, el is, hogy ezeket ratifikáljuk, alá is írjuk. Sajnos nagyon sok potenciális kereskedelmi partnerünk ezt nem így gondolja, nem írják ezt alá. Nem szabad azonban megengedni, hogy ürügyet találjanak a kereskedelmi partnereink. Úgy kell alakítanunk kereskedelmi politikánkat, mint, a, mint ahogy azt a bizottság megfogalmazta, tehát érték alapú kereskedelemre van szükség. A kereskedelem nagyon is alkalmas arra, hogy a jogoknak, hogy a jogok tiszteletben tartásának érvényt szerezzen. Ne felejtjük, hogy a 2015-ös év volt a fejlesztés európai éve. Fontos az is, hogy a fenntartható fejlődésről szóló bekezdései, záradékai legyenek a, keres, a szabadkereskedelmi szerződéseknek is. Fontosnak tartom a fenntarthatóságról szóló öm, hatástanulmányokat is a szerződések aláírása után, de előtte is ezeket végre kell hajtani, hiszen így a tárgyalási mandátumát, mandátumot tudjuk befolyásolni. Továbbá azt gondolom, hogy egy új stratégiát kell kérni a bizottságtól a vállalatok szociális felelősségéről. 2010-ben úgy véltük, hogy a GSP-nek és a GSP plusznak is részt kell kapnia ezekben, ezekben a tárgyalásokban, ugyanakkor ezt a parlament kérésére negatívan válaszolt a bizottság, ezt kéne kiavítani. Az intás, szag, az intás jelentéstevővel folyamatosan kontaktusban maradok, hogy nyomon követhessem ezt a kérdést, illetve a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönet a titkárságnak a segítségért. Köszönöm szépen. Az árnyék előadóknak adom meg a szót, vagy adnám meg. Sofia de Bélt a néppárt képviseletében nem látom a teremben. A következő árnyék pedig Elena Gentile az SSD frakciótól. Um, condivido le riflessioni. Köszönöm szépen, Egyetértek a kolléga felvetéseivel. Egyetértek ezzel a nézet, ezekkel a szempontokból. Ezért az, hogy ezeket a szempontokat kell használni. Az összes szakbizottsági bizottságban így kéne ehhez a kérdéshez hozzáfogni. Jó lenne, ha mindannyian megegyeznénk ebben, mindannyian ez irányba dolgoznánk, és ez meg is valósulna. Azt javasolnám, hogy a módosítók benyújtásának határidejét változtassuk meg, tudván, hogy véglegesíteni kell az INTA jelentését. Tudom, hogy a kolléga mindkét bizottságban ott van, de jó lenne, hogy mindenki, ha mindenkinek megadnánk a lehetőséget, hogy pontosabban dolgozhasson, és ugye fontos témákról van szó, tehát azt mondanám, hogy halasszuk el a módosítók benyújtásának határidejét ahhoz képest, hogy mikor mutassuk be, mikor mutatjuk be a jelentést. Köszönöm szépen, az ECR-től Gérike képviselő következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Vegin asszonynak a véleménytervezetet. Jó és helyes, hogy itt a Szociális Szakbizottságban foglalkozunk a vállalatok társadalmi felelősségvállásának kérdésével. És a hangsúlyokat talán egy kicsit máshova is helyezhetnénk, de óvnék attól, hogy félreértelmezzük ezt a témát, és itt a hetedik pontra utalok. A vállalatok valóban felelősséget vállalnak tudatosan, de ezt nem lehet elrendelni a számukra jó, nagyon jó kezdeményezéseket is tönkre lehet tenni túlszabályozással. Ezért a CSR, a Corporate Social Responsibility szerintünk önkéntes kell, hogy legyen. Az EU szerepe e, lehet egyfajta közvetítő, különösen, hogyha globális szintű e, CSR-ről van szó, és itt az EU még többet is e, tehetne. De a tényleges, a valóságban működő társadalmi felelősségvállalás kapcsán itt utalnék az Honorable Merchant, a tisztességes broker fogalmára, hiszen minden csak pusztába kiáltott szó maradt, hogyha nem támasztják alá valós igazi értéket. Az LCR e frakciónak ezt tehát a deklarált célja. Köszönöm szépen. Nincs itt. Van valaki, aki őt helyettesíti? Nincsen. Meszerics Tamás nincs itt zöldeket képviselni, talán Jean Lambert szól helyette. Köszönöm. Csak néhány felvetést szeretnék tenni. Az első kérdés az, hogy most ez illesz illeszkedik-e az új fenntartható fejlesztési célok közé, amelyek ugye univerzálisak, nem csak a fejlődő országok számára készülnek, hanem meg kell néznünk, hogy ez, ennek milyen hatásai vannak ránk nézve, és ennek tükrében kell vizsgálni a vállalatok társadalmi felelősségvásának a kérdését is. Ha megnézzük, hogy milyen értékekről beszélt ugye az előbb az ECRS kollega, szerintem valamennyien egyetértünk, hogy ezek nagyon lényegesek. Biztos, de hogyan biztosítsuk azt, hogy a vállalatok ezeket az értékeket erősítsék, és ne rontsák le, hiszen ha nem, sok minden talán jobb, ha mégsem önkéntes, és a vállalatok számára, hogyha tényleg ezeket az értékeket akarják képviselni, akkor ne tudják ezeket szőnyeg alá söpörni. A közvélemény egyre nagyobb érdeklődéssel figyeli ezeket a kérdéseket, legalábbis én is és mások is foglalkoztunk például a garment trade-del, a CSR mit jelent az egész termelési lánc során, és a közvélemény szemszögéből nézve, ők az emberek azt akarják, hogy magas szintű sztenderdeket tartsanak be a vállalatok. Egyetértek, amit a raportőr mondott arról, hogy meg kell néznünk, hogy ez hogyan illeszkedik az EU új kereskedelem politikájába és ezt minden területen, ezeket a szempontokat figyelembe kell venni, nem szabad, hogy ez csak milyen kis cégek, vagy bizonyos űrt betöltő cégek számára legyen fontos hiszen ez nagyon pozitív lehet azon országok, munkavállalók számára, amelyekkel a kereskedelmet folytatják. De továbbra is együtt dolgozom a előadóval ezeken a kérdéseken. Köszönöm, López Bermejo. Köszönöm, elnök asszony. Úgy kezdeném, hogy gratulálok a jelentéstevőknek, nagyon jó prioritásokat szabott meg az, a vélemény tervezetében, ezekkel egyetértünk. Először azt emelném ki, hogy a vállalati szociális felelősségnél kettő stratégiát kell követni. Egyrészt a létező normákat kell megerősíteni, tegyünk valamit azokkal a multinacionális cégekkel szemben, akik nem fizetnek adót, akik kihasználják az alkalmazottjaikat. Elég sok ilyen multinacionális cég van. De rendkívül fontos az, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsák. Ez nem egy márkajelzés, ehhez megfelelő elkötelezettség kell. Nagyon fontos az is, hogy ezek mind megjelenjenek az ILO tárgyalásokon illetve az európai szerződésekben is. Nem lehet passzívan végignézni, hogy a, a bizottság liberalizációs technikájában mennyire jelen van ugyan hallgatólagos jelleggel az, hogy nem muszáj betartani a munkajogi szabályokat. Közös munkajogi szabályok kellenek, nagyon fontos, hogy elismerjük a szociális partnereinket. Enélkül semmi értelme annak, hogy bármilyen nemzetközi munkajogi normákat eh, megszabjunk, hiszen úgyse fognak abból profitálni a munkavállalók. Tehát fenntarthatóság, emberi jogok, ezeket kell bevenni a szerződésekbe, eh, tárgyalásokba, például a szabadkereskedelmi tárgyalásokba. A kereskedelmi tárgyalásokban kötelező érvényű eh, alapjogi, illetve környezetvédelmi záradékoknak kell szerepelnie ragaszkodunk ahhoz, hogy Európa bontsa fel a csatlakozási, a társulási, mondja fel a társulási egyezményét azokkal az országokkal, amelyek folyamatosan nem tartják tiszteletben ezeket a jogokat. Köszönöm. Köszönöm, Mártán úr következik. Merci, Madame le Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem jelentik az gondot ez a véleménytervezet. Egyetértünk a jelentéstevővel. Thank you. Köszönöm. Van-e valaki, aki az Európai Bizottságot képviseli, Formentini asszony esetleg? Nincs senki a jelek szerint. Akkor tovább lépünk a napi rendünk szerint. Gentile asszony kérte, hogy egy új határidőt jelöljünk ki a módosítókhoz, ezt meg is kapta már. Időközben a döntés megszületett, hogy december 15-e lesz a módosítók határideje, 12 óra. Tehát hat nappal több marad valamennyiünknek. Január 25-ére tervezzük az elfogadást. Az INTA bizottságban a tervezett február 15-e. A plenárisról meg még nem tudjuk, hogy március vagy április lesz-e lehetséges. Mindkettő elképzelhető. Köszönöm szépen. Tovább lépünk a napi rendünk következő pontjára. Ez az ebéd után következik. Köszönöm szépen a délelőtti közreműködést. Emlékeztetni szeretnék azonban arra, hogy egy sor embert meghívtunk a szakbizottságunkba, és kettőkor kezdünk délután időnként más eh, eh, a napi rendünk, de most kettő óra. Önök kérték frakcióként, és meghívtunk egy sor embert, és eh, tényleg örülnénk, ha részt vennének kettő órakor. Ez nem a szokásos napi rend, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen! egyenlőre az ülést. Köszönöm.